ezt a jegyzőkönyvet. A tanácstól első olvasatban három tanácsálláspontot kaptam. Az egyik az Európai Vasúti Ügynökségről szóló rendelet, a másik a vasúti rendszerek interoperabilitásáról szóló irányelv, illetve a vasúti biztonságról szóló irányelv. A mai jegyzőkönyvben benne lesznek ezek az utalások. Mostantól kezdve illetve holnap, február 5-től kezdve három hónapja van a parlamentnek arra, hogy